Folytatjuk a munkát, a szavazásra térünk át. Sok-sok a szavaznivalónk, úgyhogy szeretném a kollégák együttműködését kérni, hogy mielőbb, illetve minél zöggenőmentesebben tudjunk haladni. Az első Szelim, Szelimovics jelentés, egy módosításunk van, név szerinti szavazás következik, megnyitom a szavazást. Has everyone vote? Mindenki szavazott? A szavazást lezárom. Elutasítottuk. Elfogadottnak tekintjük a szöveget a parlament és tanács közötti megállapodásnak megfelelően a Tarabella jelentés a következő. Egyes módosító ki támogatja, ki ellenzi, tartózkodók, elfogadtuk. A bizottsági javaslat következik mellette, ellene. Tartózkodók, elfogadtuk. A jogalkotás foglalás következik, név szerint szavazunk, a szavazást megnyitom. Mindenki szavazott? A szavazást lezárom. Elfogadva. A Fleckenstein jelentés következik. 148-as módosító név szerint szavazunk, a szavazást megnyitom. And the vote is closed. A szavazás lezártam. Elutasítva. Most egy sor módosítás következik, az 1-estől a 135-öség mellette, ellene, tartózkodók, Ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Nagy többséggel fogadtuk el, rosszul láttam kollégák. 41-es név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. A szavazást lezártam. Elfogadva. 98-as módosítás mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 99-es mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 146-os, név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. A szavazást lezártam. Elutasítottuk. 139-es módosítás, név szerint szavazunk, a szavazást megnyitom. A szavazást lezártam. Elutasítva. 44-es módosító mellette, ellene. Tartózkodók, elfogadva. 140-es D mellette, ellene. Tartózkodók, elutasítva. 141D mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 150-es, név szerint szavazunk a szavazást, megnyitom. A szavazást lezárom. Elutasítva. 137-es, név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. A szavazást lezártam. Elutasítva. 142-es, név szerint szavazunk, a szavazást megnyitom. A szavazást lezártam. Elutasítva. 48-as módosítás mellette, ellene. Tartózkodók, elfogadva. 154-es, név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. A szavazást lezártam. Elutasítva 151-es, név szerint szavazunk. Megnyitom a szavazást. A szavazást lezártam. Elutasítva. 152 név szerint szavazunk, a szavazást megnyitom. A szavazást lezártam. Elutasítva. 143-as és 147-es módosítók név szerint szavazunk a szavazást. Megnyitom. A szavazást lezártam. Elutasítva. 94-es módosító mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadva. 97-es mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadva. A 153-as okafogyottá vált, 101-es módosító mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 144-es mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 155D mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 110 és 112-től 114-esig mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 111-es módosító mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 145-ös okafogyottá vált, a következő 156-os, név szerint szavazunk, a szavazást megnyitom. A szavazást lezártam. Elutasítva. 136-os mellette. Ellene. Tartózkodók elfogadva. 138-as mellette. Ellene. Tartózkodók elutasítva. Név szerint szavazunk a 149-esről, a szavazást megnyitom. A szavazást lezártam. Elutasítva. A bizottsági javaslat következik, név szerint szavazunk a szavazást, megnyitom. A szavazást lezártam. Elfogadtuk. Fleckenstein jelentéstevőnek adom most meg a szót. Tisztelt elnök asszony! Az eljárási szabályzat 61. cikke második bekezdésének értelmében szeretném javasolni, hogy halasszuk el a záró szavazást, és az imént elhatározott mandátum értelmében közvetlenül kezdjük meg az intézményközi egyeztetéseket. Köszönjük! A jelentéstevő kéréséről most szavazunk, név szerint szavazunk, a szavazást megnyitom. A szavazást lezártam. Elfogadtuk. Ez azt jelenti, hogy a szakbizottságba kerül újra az ügy, annak érdekében, hogy az intézményközi tárgyalások megkezdődhessenek ebben a tárgyban. Köszönöm kollégák, a Gualtieri jelentés következik. A kettes módosítással kezdjük, mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. A bizottsági javaslat következik, mivel a kettes blokk okafogyott, ki támogatja a bizottsági javaslatot, ki van ellene, ki tartózkodik, elfogadva. Most pedig a jogalkotási állásfoglalás következik, név szerint a szavazást megnyitom. A szavazást megnyitottam, a szavazást lezártam. Elfogadtuk. Köszönöm szépen. A Jávor jelentés következik, egyes módosítás ki támogatja, ki ellenzi, tartózkodók elutasítva, kettes módosító mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, hármas módosító mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 26-os bekezdés két részben, első rész név szerint szavazunk, a szavazást megnyitom. A szavazást lezártam. Elfogadtuk második rész, név szerint szavazunk, a szavazást megnyitottam. A szavazást lezártam. Elfogadtuk. 29-es bekezdés első rész mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadva második rész mellette. Ellene. Tartózkodók. Elutasítva. 31-es bekezdés három részben, első rész, név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. A szavazást lezártam. Elfogadva második rész, név szerint szavazunk, a szavazást megnyitom. A szavazást lezártam. Elfogadva harmadik rész, név szerint szavazunk, a szavazást megnyitom. A szavazást lezártam. Elfogadva. Ne, 4D módosító mellette, ellene. Tartózkodók elutasítva. 5-ös módosító mellette, ellene. Tartózkodók elutasítva. 48-as bekezdés két részben, első rész név szerint szavazunk, a szavazást megnyitom. A szavazást lezártam. Elfogadva második rész, név szerint szavazunk, a szavazást megnyitom. A szavazást lezártam. Elfogadtuk. Tízes módosító mellette. Ellenem. Tartózkodók. Elutasítva. Világos volt az egyes eh, az eredmény, de hogy mindenki boldog legyen az eredménnyel, illetve az eljárással szavazzunk. A szavazást megnyitottam, a szavazást lezártam. Bocsánatot kérek, mondja az elnök asszony, tévedtem, elutasítottuk. De eredetileg is azt mondtam, hogy elutasítottuk, akkor kétszer is javítom magamat, de köszönöm szépen a megértésüket. Haladunk tovább. A 6D módosító következik, név szerint szavazunk, a szavazást megnyitom. A szavazást lezártam. Elutasítottuk. 7D név szerint szavazunk, a szavazást megnyitom. A szavazást lezártam. Elutasítva. 11-es módosító mellette. Ellene. Tartózkodók. Ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Ellenőrizzük az eredményt. A szavazást lezártam. Elfogadtuk. 12-es módosító mellette. Ellene. Tartózkodók elfogadva. 8-as módosító mellette. Ellene. Tartózkodók elutasítva. 13-as mellette. Ellene. Tartózkodók Elfogadva. 14-es mellette. Ellenőrzést kérnek a 13-assal kapcsolatosan? Jó, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást a 13-asról. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. A következő a 14-es. Mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadva. kilences mellette. Ellene. Tartózkodók elutasítva. 76-os bekezdés. Név szerint szavazunk, a szavazást megnyitom. A szavazást lezártam. Elfogadva. Az állásfoglalás egészéről szavazunk név szerint, a szavazást megnyitom. A szavazást lezártam. Elfogadtuk. We move colleagues to the report. Um, Következik a Mlider jelentés. Négyes módosítóval kezdünk. Mellette. Ellene. Tartózkodók. Elutasítva. Ötös bekezdés, két részben első rész mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. Második rész mellette. Ellene. Tartózkodók. Elutasítva. De ezt ellenőrizni fogjuk, hogy biztos legyek benne. A második részről szavazunk, nyitom a szavazást. Close the vote. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Hetes bekezdés, eredeti szöveg, első rész, név szavazásra megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk második rész mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. Nyolcas bekezdés. Mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. Második rész. Mellette. Tartózkodók. Elfogadtuk. Jó, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárjuk a szavazást. Elutasítottuk. Kettes módosító mellette. Ellene. Tartózkodok, ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárjuk a szavazást. elfogadtuk. Tízes bekezdés három részben első rész mellette, ellene, tartózkodok, elfogadtuk második rész mellette, ellene, tartózkodok, elfogadtuk harmadik rész mellette. Jó, ellenőrizzük a második részt először, megnyitom a szavazást. And we now close the vote. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Harmadik rész mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. 11-es bekezdés, név szerinti szavazással megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 12-es bekezdés mellette. Ellene tartózkodók, elfogadtuk. 13-as bekezdés első rész mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodók, ezt ellenőrizni fogjuk. A második részről szavazom, szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 14 es bekezdés első rész mellette ellene tartózkodok, elfogadtuk második rész név szerinti szavazással, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Már harmadik rész mellette. Ellene. Tartózkodok.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 tartózkodók, elfogadtuk második rész mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk harmadik rész mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Jó, ellenőrizzük a harmadik részt, 18-as harmadik részéről szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 20-as bekezdés mellette, ellenem Tartózkodok, elfogadtuk. 21-es bekezdés népszerinti szavazással megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 23-as bekezdés népszerinti szavazással megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 24-es bekezdés mellette. Ellene. Tartózkodok, elutasítva. 26-os bekezdés első rész népszerinti szavazással megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Második rész mellette. Ellenem. Tartózkodók elfogadtuk harmadik rész mellette ellene, Tartózkodok, elfogadtuk. 29-es bekezdés, első rész név szerinti szavazásra megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk második rész név szerinti szavazásra megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 32-es megkezdés, népszerinti szavazásra megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 33-as bekezdés, első rész mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk második rész mellette. Ellene. Tartózkodók. Elutasítva de ezt kérem ellenőrizzük, nem egyértelmű számomra, megnyitom a szavazást. Close the vote. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 34-es bekezdés első rész mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk második rész mellette. Ellene. Tartózkodók. Elutasítva. Hármas meg, módosító mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 36-os bekezdés, nem, ellenőrizzük a hármas módosítót, hármas módosítóról szavazunk. De amikor készfeltartásra szavazunk, akkor legyenek szívesek egyértelműen. Tehát hármas szavaz, hármasról szavaztunk, elfogadtuk, kedves kollégák. 36-os bekezdés következik, név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Kilences hivatkozás mellette. Ellene. Tartózkodók elfogadtuk. Egyes módosító mellette. Ellene. Tartózkodók. Ezt ellenőrizzük. Az egyes módosító, módosítóról szavazom. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. A preambulum bekezdés név szerinti szavazásra megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. B. Preambulum bekezdés név szerinti szavazásra megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. C. Preambulum bekezdés név szerinti szavazásra megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. E preambuló bekezdés két részben első rész név, név szerinti szavazással megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk második, második rész név szerinti szavazással megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. F paraboló bekezdés név szerinti szavazással megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. H paraboló bekezdés mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. L preambuló bekezdés első rész mellette. Ellene tartózkodók, elfogadtuk második rész mellette, ellene, tartózkodók, ezt ellenőrizni fogjuk, a második részről szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. P. bekezdés első rész mellette. Ellene. Tartózkodók elfogadtuk második rész mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Q preambulum bekezdés mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. T preambulum bekezdés mellette első rész mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Második rész mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. W preambulum bekezdés név szerinti szavazással megnyitom. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. X preambuló bekezdés mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. Z preambuló bekezdés mellette. Első rész mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. Második rész mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. Záró szavazás a teljes állásfoglalás tervezetről szerinti szavazásra megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Colleagues, we move to the... Kollégák, következik a Hannibal jelentés. Hármas módosítóval kezdünk mellette. Ellene. Tartózkodók elutasítva. Ellenőrizzük, jó. A hármas módosítóról szavazunk, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elutasítva. Egyes, módos, egyes bekezdésről szavazunk, első rész mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk második rész, név szerinti szavazással, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk harmadik rész, név szerinti szavazásra, megnyitom a szavazást. And the vote is closed. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Második bekezdés, első rész mellette. Ellene. Tartózkodók, elfogadtuk második rész mellette. Ellene. Tartózkodók, elfogadtuk harmadik rész, név szerinti szavazásra, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Ötös bekezdés, név szerinti szavazással megnyitom a szavazást. And the vote is... Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Hatos bekezdés, első rész mellette. Ellene. Tartózkodók, elfogadtuk. Második rész mellette. Ellene. Tartózkodók, elfogadtuk. Hetes bekezdés első rész mellette. ellenem. Tartózkodok, elfogadtuk második rész. Név szerinti szavazással megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Nyolcas bekezdés mellette. Ellene. Tartózkodok, elfogadtuk. Tízes bekezdés. Név szerinti szavazással megnyitom a, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 11-es bekezdés mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. 12-es bekezdés 5 részben első rész mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk második rész mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk harmadik rész. Név szerinti szavazásra megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk negyedik rész mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk ötödik rész, név szerinti szavazással megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 13-as bekezdés első rész mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk második rész mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk 15-ös bekezdés mellette, ellene, tartózkodok, elfogadtuk. Egyes módosító mellette, ellene, tartózkodok, ezt ellenőrizzük, egyes módosítóról szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 17-es bekezdés mellette, ellene, tartózkodok, elfogadtuk. 18-as bekezdés első rész négy szerinti szavazással megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk második, második rész mellette. Ellene. Tartózkodók. Ezt szerintem elutasítottuk, de nem egyértelmű, úgyhogy ellenőrizni fogjuk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Harmadik rész mellette. Ellene. Tartózkodok. Elfogadtuk. 19-es bekezdés mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. 20-as bekezdés mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. Kettes módosító mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk.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 Elnézést kér az elnök. 31-es bekezdés következik. 31-esről szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Második rész, népszerinti szavazással megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 32-es bekezdés következik mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk. 33-as bekezdés első rész mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Második rész név szerinti szavazásra megítom a szavazást. Lezárom a szavazást. es bekezdés mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 36-os bekezdés első rész mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Második rész név szerinti szavazásra megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Harmadik rész mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 37-es név szerint megnyitottam lezártam. Elutasítva 38-as mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 39-es első rész mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. Második rész név szerint megnyitottam a szavazást, lezártam. és elfogadtuk. 40-es első rész mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 42-es mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 43-as első rész mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Második rész, név szerint megnyitottam a szavazást, lezártam, és elfogadtuk. 48-as mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 50-es első rész mellette ellene kiszavaz, tartózkodók elfogadtuk, második rész mellette ellenvetések, tartózkodók elfogadtuk. 54-es első rész név szerint szavazunk, megnyitottam a szavazást, le is zártam, és elfogadtuk. Második rész, ugyancsak név szerint megnyitottam. Lezártam. Elfogadtuk. 56-os mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 57-es, első rész mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 58-as mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 59-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 60-as név szerint szavazunk, megnyithatom a szavazást, le is zártam. Elfogadtuk. 61-es első rész név szerint megnyitottam a szavazást, lezártam. Elfogadtuk. Második rész négy szerint. Megnyitottam a szavazást. Lezártam. Elfogadtuk. Harmadik rész név szerint megnyitottam. Lezártam. Elfogadtuk. 62-es mellette ellene szavaz. tartózkodók, elfogadtuk. C preambulum két részben, első rész mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk, második rész név szerint szavazunk, megnyitottam a szavazást. Lezártam. És elfogadtuk. G preambulum, első rész mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Harmadik rész mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. H. Preambulum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. P. Preambulum bekezdés első rész mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. R. Első rész mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, második rész mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. V preambulum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. V mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Teljes szavazás következik név szerint az állásfoglalási indítványról. Lezártam a szavazást és elfogadtuk. Köszönjük szépen, kedves kollégák! Egy kis szünetet tartunk, mielőtt rátérünk a szavazat magyarázata. Jó étvágyat kívánok! Kedves kollégák, egy percen belül kezdjük a szavazatmagyarázatokat, ezért kérném azokat, akik ezen nem szeretnének részt venni, hagyják el a termet, hogy folytathassuk a munkát. Köszönöm.